parlament delegációját. Kéra Lela Etájeb vezeti őket, fent ülnek a tribünön. Ez a delegáció egy hivatalos látogatásra érkezett az Európai Parlamenthez ez pedig az Európai Parlament és Algéria parlamentje közötti együttműködés keretében jött létre. Etájab asszony a képzés, továbbképzés, tudományos képzés, tudományos kutatás és vallási ügyek szakbizottságának a vezetője, illetve itt van még Pier Antonio Panzeri, a Magreb országokkal való kapcsolatokért felelős delegáció vezetője. Az Európai Parlament és az Algér Parlament közötti találkozó nagyon gyümölcsöző volt, és azt mutatja, hogy a két intézmény közötti együttműködés kiválóan működik. Most pedig következik Mátyó asszony jelentése, 2008-as évi mentesítés, az Európai Rendőrakadémia, Mátyó asszonyi a szótásség. Elnök úr, kedves kollégák! A Kokobu